kerül terítékre. Először az állásfoglalási indítványok szerzőinek adom meg a szót, közülük is elsőként Sebastia úrnak parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném elmondani azt, hogy mennyire örömteli, hogy egy ilyen hosszú és bonyolult állásfoglalás mögött ekkora többség rajzolódik ki a kiinduló álláspont az elég világos. Amit mi el akarunk ítélni az az, hogy békés tüntetők ellen erőszakot alkalmazott a kormány. A tüntetők megpróbálták, azért ellen tüntettek, hogy Addis Abebának az administratív határait kiterjeszteni a, a, a kormány, amely a tüntetők életkörülményeit befolyásolná, hiszen ezek állattenyésztésből élő emberek. Állítólag becslések szerint 140 tiltakozót öltek meg, emiatt vagyunk most itt, illetve beszélünk erről a, a témáról, de felvázoljuk a hátterét az etiópiai helyzetnek is. Etiópia egy sikertelen demokrácia abban az értelemben, hogy eltérítette egy állam amely eh, különböző etnikai csoportokat eh, elnyom, egy párt, bocsánat, amely elnyom eh, különböző etnikai csoportokat, akik közül sokan egyébként Európába menekülnek. A polgárok ellen felhasználják a terrorizmus elleni törvényeket, üldözik a civil szervezeteket, és EU állampolgárokat is fogva tartanak. Ez az ország nagyon fontos szerepet játszik a régióban, ez azonban nem mentség az Európai Uniónak. Az Európai Unió mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy az etióp alkotmány rendelkezéseit betartsák. Etiópia a világ egyik legszegényebb országa. Azok, akik jártak ott közülünk, azok eh, ritka nagy szegénységgel szembesülnek. Az EU az egyik legnagyobb donor, és ezért elvárhatjuk, hogy a kormány betartsa emberi jogi kötelezettségvállalásait. Köszönöm, képviselő úr. Jeden minuta, bardzo proszę. Andolfi képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm. A szólásszabadság az egy alapvető emberi jog, amit meg kell védeni. Az Afrikai Unió kartája és a kotonai megállapodás is garantálják a szólásszabadságot, ugyanígy szerepel az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában is. Enélkül nem is létezhet demokrácia. Politikai párbeszédre van szükség, amely átlát, áttek, és nyílt. L'Unione Europea dovrebbe impegnarsi ad aiutare i paesi mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a az afrikai országok megszabadulhassanak a gyarmatosítás békjójától, ne fenyegesse őket a neokolonializmus, sajnálatos módon a kereskedelmi megállapodások gyakran ilyen jellegűek. Demeszmaker úr következik, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Különböző etnikai csoportok, mint az aromok és a, az gyakran szenvednek el erőszakot Euró, ö, Etiópiában. Egyébként gyakran Etiópiát gazdasági szempontból a jó tanulók között tartják számon Európ, Afrikában, miközben az emberi jogok helyzete nagyon sanyarú. Egy börtönállamról van szó, és a reformokat is úgy vezetik be, hogy nem figyelnek oda a, arra, hogy milyen hatással van a lakosságra. Ehm, Addis Abeba administratív határainak kiterjesztése e, például a környezetükben élők meghallgatása nélkül történt, a tiltakozók közül 140-et megöltek. Úgy tűnik, hogy a tervet egyelőre jegelik, de nem lehet tudni, hogy mi lesz. Amennyiben Etiópia a gazdasági fejlődését meg akarja tartani, és e, donorként számítani akar az Európai Unióra, akkor változtatnia kell a politikáján. Köszönöm. Köszönöm. I'm sorry. I'm sorry. Uh, pan poseł Jerzy minuty. Bardzo proszę Poszpisil képviselő következik két percet, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakciók nevében én is támogatnám ezt az állásfoglalást. E, emberi jogi témáról beszélünk itt Etiópiában, megint csak e, néhány hónap elteltével. E, vannak dolgok, amelyek Etiópiában felmerülnek. Múlt évben 140 embert gyilkoltak le békés tüntetés alatt, vagy miatt. Ezek az emberek békésen tüttentek az Addis Abebai városi tervek ellen, amelyek rengeteg embert üztek el az otthonából. A helyzet romlik, és a témát újra és újra napirendre kell tűznünk, hiszen mi az emberi jogokért felelősnek érezzük magunkat. Az Európai Uniónak el kell ítélnie az etióp kormány fellépését, az, el, az ellenzéke szembeni fellépést, a szabad sajtó elnyomását, az ellenzéki képviselők bebörtönzését, a szabad véleménynyilvánítás és a sajtószabadság lábbal tiprálás, Etiópia a tíz legrosszabb eredménye rendelkező ország között van, ami a véleménynyilvánítást és a sajtószabadságot illeti, sorolhatnánk. A jogszabályalkotás az országban olyan, hogy non-profit vagy nem kormányzati tevékenységet nem lehet folytatni, hatalmas problémát jelentenek a menekültek, segítségre van szüksége az országnak az Európai Uniótól, de ezt a segítséget össze kell kapcsolnunk az országban az emberi jogi helyzet javításával. Természetesen segítünk az országnak, de csak akkor, hogyha az emberi jogi helyzeten javít az kormány. Köszönöm. Beszrecse a képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Az e, Európai Unióban több mint 500 millió polgár él, és nem tudjuk felvenni, nem tudjuk befogadni a menekülteket, akik hozzánk érkeznek. Közben Etiópia az egyik legszegényebb ország a világon, és már 700 ezer menekült érkezett az országba. Hogy tudjuk ezt a problémát megoldani? Csak a bevándorlás, csak az elvándorlás okainak leküzdésével. Üdvözlöm ezt, azt a az egyezményt, amely egy közös alap létrehozását célozza eh, Afrika számára. Egy kérdés azonban mégiscsak felmerül, milyen szerepet fog játszani a parlament ebben. Ebben az állásfoglalási javaslatban hatalmas emberjogi problémákra utalunk. 2014 eh, és 2020 között az Európai Fejlesztési Alapból 640 eh, 5 millió eurót kap Etiópia. Kérdezem, hogy az e, európai eszközöket hogyan tudjuk megvédeni attól, hogy ezek emberi jogi jogsértésre használják fel. Köszönöm szépen, Verzsi asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az első olyan állásfoglalás, Etiópia, amely Etiópiáról szól tíz éve. Ezért ilyen hosszú ez az állásfoglalás egy elnyomó és a szabadságjogokat lábbal tipró országról van szó. Az embereket elnyomják, az LGBT jogokat nem tartják tiszteletben, letartóztatják az embereket, tárgyalás nélkül ítélik el, az emberek békésen tüntetnek azért, mert elűzik őket az otthonukból, a leginkább mezőgazdasági termelésre használható területekről azért, hogy városi nagy infrastruktúrális urbanus projektet hozzanak létre. Közben a klímaváltozás is borzasztó katasztrófát okozhat erre az, ennek az országnak. Körülbelül 10-15 millió embernek van Etiópiában szüksége segítségre, ebből 5 millió gyerek, közben 700 ezer menekült van az országban. Az, szinte az összes afrikai ország már származási vagy tranzitország, ami a menekült kérdést illeti. A Cartoon folyamatban kulcsfontosságú partnerekre van szükség, nagyon egy, félünk attól, hogy az európai fejlesztési pénzeket más célra használják fel, minden típusú partnerségi együttműködés az emberi jogi kérdésekhez kell, hogy kötődjön a menekültek számára, és igen, persze sürgősen kell döntést hozni Etiópiával kapcsolatban. Igen, Európai Unió a vallás és kulturális sokszínűség tiszteletben tartása mellett száll sikra. Ez a legnagyobb forrása a gazdagságnak. Köszönöm szépen a képviselő asszonynak, majd Antonio Panzeri szó. Grazie. Ed alcuni mesi che... Köszönöm Etiópiában már hónapok óta tüntetnek a környéken lakók Addis Ababa határainak kiterjesztése ellen, hiszen ez tulajdonképpen az oromó gazdák számára azt jelenti, hogy a megélhetésüket biztosító földet kell ott hagyniuk. 140 tiltakozó tüntetőt öltek meg, sokakat letartóztattak, megsérültek, Éppen ezért szeretnénk, hogyha vége szakadna a, az erőszak hullámnak, a politikai megfélelmítésnek. Persze tudjuk, hogy ha, eh, hogy migráció és menekültügyben együtt kívánnak működni e, Európával, és hogy európai támogatásokban is részesülnek, ezek felhasználását felügyelni kell, hogy ez nem vezethessen emberjogsértésekhez. Köszönjük Páncéri úrnak, mondja az elnök. A politikai frakciók nevében hozzászólók következnek, elsőként a szocialista frakció nevében. Madame Anna Gomes, valamint a Anna Gomes asszony. Köszönöm, elnök úr az Addis Abebai tüntetők leverése elnyomása legalább 150 ember életét követelte. Ez a legfrissebb bizonyítéka annak, hogy az etióp kormány milyen brutális következetességgel hallgattatja el az politikáit ellenzőket, újságírókat, diákokat, ellenzékieket tartóztatnak le terrorista váddal, emberjogi szervezeteket arra kényszerítettek, hogy bezárjanak, abba hagyják a működésüket, a statisztikákat meghamisítják, államosítják a földeket, az, az addig ott gazdálkodókat pedig elzavarják. Az Afrikai Unió és az Európai Unió az etióp kormány költségvetéséhez nem kevés pénzzel járul hozzá miközben lábbal tiporják ugyanezen kormány eh, nevében azokat az értékeket, amelyeket eh, mi fontosnak tartunk. Eh, az erőszak hullám így nehezen lesz elkerülhető. A 2011-es arab tavaszból úgy tűnik, hogy még nem vontuk le a megfelelő, nem tanultuk meg a leckét. Amíg még van idő, addig kell, hogy betartsák, tiszteletben tartsák az emberi Köszönjük, Gomes asszony Jakabcsics úr Következik a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Az etióp kormány antidemokratikus tetteinek listája elfogadhatatlanul hosszúra nyúlik. A világ egyik legszegényebb országáról van szó, ugyanakkor a antiterrorista törvényel visszaélnek, arra használják fel, hogy elnyomják az ellenzéket, a tüntetőket, és általában a közvéleményt megfélemlítsék. Minden kisebbséget elnyomnak, éppen ezért nekünk hangsúlyoznunk kell, hogy Addis Abeba városfejlesztési terve azt jelenti, hogy az oromo gazdáktól egész egyszerűen elveszik a földeket. Itt az ideje, hogy az ensz és az Európai Unióval érdemi párbeszédet kezdjen az etióp kormány a helyzet megoldására. Köszönjük, Jakovcsics úr! Paloma López Bermejo asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm a frakcióknak a közös munkát, hogy együtt állunk ki az emberi jogok mellett az etióp kormány ellen, és kongatjuk a vészharangokat. Olyan események zajlanak, amelyek menekültválsághoz vezetnek. Foglalkoznunk kell ezzel a helyzettel, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az emberi jogokat betartsák, a politikai foglyokat szabadon bocsássák. Az európai felelősség azonban ennél tovább terjed többet kell tenni annál, mint sem kérleljük csak az etióp kormányt. E, oda kell hatnunk e, a multik e, viselkedésére is, amelyek Etiópiában az egyenlőtlenséget növelik és hozzájárulnak a földelkobzásokhoz. Ezzel a szociális helyzet egyre rosszabbá válik nem szabad, hogy ezeket a harmadik országokat eh, hagyjuk, hogy börtönként használják, és magunk pedig nem foglalkozunk saját eh, kötelezettségeinkkel. Fontos eh, azt is megvizsgálni, hogy az általunk jutatott segélyt hogyan használják fel. Úgy tűnik, hogy nem a társadalom javára. Okosabban kell felhasználnunk a pénzeket, nem csak fájdalom enyhítésre. Andrei Mamikins. következik. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, az egyik legősibb civilizáció, az etióp civilizáció, több ezer éven keresztül sikerült fennmaradni. Az elmúlt évtizedekben azonban eh, romlott a helyzet, eh, nagyon sok eh, emberi jogi jogsértés történik, és a társadalmi fejlődés is megfordult. Ez az Addis Abebai tüntetés eh, egy újabb példája a nagymértékű emberi jogi jogsértéseknek. A civil társadalmat korlátozzák, a médiát korlátozzák, eh, az etnikai csoportok politikai képviselete nem engedélyezett. Ez jelenleg a valóság eh, Etiópiában. Az EU az egyik legnagyobb pénzügyi donor Etiópiában e, ezekre a kérdésekre is oda kell figyelnie, minden lehetséges eszközt megragadni, ami rendelkezésre áll. Etiópia potenciálisan egy sokkal jobb sorsra hivatott ország, mint amilyen most. A jelenlegi helyzet senkinek sem jó, és a lehető leghamarabb meg kell változnia. Köszönöm. Uh, uh, kezdődik a KGI eljárás. Polcsák képviselő kap szót. Köszönöm. kollégáimmal együtt, én nekem is az a meggyőződésem, hogy a civilek elnyomása, a civilek politikai alapon történő bebörtönzése az nem tesz jót az etióp kormány eh, jó hírének. Ráadásul mindez csak a jéghegy csúcsa. Emlékeztetnünk kell nagyon határozottan az etióp kormányt arra, hogy eh, elvárjuk a demokrácia elveinek követését, és a birodalmak kora lejárt. El kell tehát ítélnünk ezeket a tevékenységeket, és ennek az elítélésnek tükröződnie kell a fejlesztési segélyeink odaítélésében is. José Ignaziók Köszönöm. Az elmúlt két hónapban az etióp eh, kormány 140 eh, eh, tüntetőt gyilkolt meg, akik a főváros városrendezési terve ellen tiltakoztak, amely földelkobzással járt volna, mezőgazdasági földek elkobzásával. Emellett történtek egyéb halálesetek is, eh, tüntető diákok eh, is haltak meg. Mogherini főképviselő, főképviselőt fel kell szólítani arra, hogy konstruktívan vegye fel a kapcsolatot az etióp eh, kormányjal, és érjen el változásokat. Az etióp kormány úgy tűnik, hogy ezt a városrendezési tervet most felfüggeszti a társadalmi béke érdekében. Ugyanakkor ne hagyjuk, hogy mindez becsapjon bennünket. Az Európai Uniónak minden eddiginél jobban oda kell figyelnie, fel kell használni a rendelkezésre álló eszközöket, és nem szabad hagyni, hogy az etióp kormány megvezessen bennünket. Köszönöm. On behalf of the commission, commissioner... Bizottság nevében Mimica biztos, biztosnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselők! Az Európai Unió és tagállamai Rendszeres és őszinte párbeszédet folytatnak Etiópia kormányával az emberi jogok kérdésében. A gazdasági és a szociális fejlődés politikai és emberi jogi fejlődésekkel, hogy együtt járjon, csak így lehet fenntartható. Az, az erős civil társadalom, az véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezés szabadsága elengedhetetlen a virágzó, gazdaságilag is fejlődő ország illetve környezet kialakítása érdekében. Az Európai Unió ezért nagy nyugda, nyugtalansággal követeli ezeket, a, ezeket a, az eseményeket Etiópiában az Addis Abebai Városi Terv közigazgatási határának kiterjesztése miatt, és a média elnyomását is. Az el, tavaly az Európai Külügyi Szolgálat szóvivője a viták békés rendezésére szólított fel. A konstruktív párbeszédre van szükség a problémák megoldásához. Minden típusú minden típusú e, erőszakos cselekmény, illetve a tüntetők elleni túlkapás tisztázására van szükség. Ezeket az aggodalmakat felvetettük az, e, az e, etiópiai hatóságoknak Addis Abebában és Brüsszelben is, amikor a külügyminiszter, az etióp külügyminiszter Mogherini asszony meghívására Brüsszelbe érkezett január 13-án. A helyzet kiváltó oka az Addis közigazgatási határok kiterjesztése volt, ezt aztán feladták. A népesség az elmúlt évtizedekben drámaian megnőtt, és több mint 100 millióan élnek az országban. Ez munkahelyteremtés, szolgáltatás, nyújtás és szegénység elleni harc szempontjából hatalmas kihívás. két egymást követő egymást követő asszály, illetve az elnényóhoz köthető klímaproblémák több mint 10 millió embert számára jelentik azt, hogy élelmiszer segélyektől függnek. Ebben az összefüggésben az Európai Unió továbbra is politikai és pénzügyi támogatást nyújt az emberi jogi helyzet javítására. De Emellett, emellett a kormány a szegénység elleni harc az gazdasági és szociális fejlődés és humanitárius területeken hozott intézkedésének kiegészítésére. A bilaterális fejlesztés költségvetési során 745 millió euróról van szó, és egyéb problémák kezelésére például a migrációt kiváltó okok és a belföldön menekülő személyek eh, helyzetének eh, javítására. Az eh, Etiópia a legnagyobb menekülteket befogadó ország, vagy legtöbb menekülteket befogadó ország Afrikában 700 ezer menekült van az országban a regionális fejlesztés és védelmi egyezmény a Afrika szarva régiójára, illetve a mobilitási program említendő. Etiópia fontos partnere az Európai Uniónak a migráció, klímaváltozás, a regionális béke és stabilitás programjaiban konstruktív együttműködés valósul meg ezzel az országgal Európa számára fontos témákban, amelyek egyébként a régió számára is ugyanúgy fontosak. Ezzel egy időben az Európai Unió folyamatosan hangsúlyozza az emberi jogok fontosságát, támogatja az országot az alapszabadságok elérésében. Köszönöm. Tiszteletben tartásában köszönöm. Köszönöm szépen a biztos úrnak hét köz, eh, állásfoglalási indítványt kaptam, most pedig lezárom ezt a vitát. A szavazás a következő napi rendi pont után lesz. Az utolsó napi rendi pont pedig Észak-Korea. A jelentéstevőkkel kezdem, Skrilec úr a szó először is absolute breach of the rules what you are doing and I... teljes szab, szab, eh, megsértik a szabályokat. 751 képviselőből itt vagyunk, negy, kb. 40-en. Kérem, elnök úr, világosítson fel hogy mindazok, akik veszik a fáradtságot, hogy itt maradjanak, miért nem ad lehetőséget számunkra, hogy a spontán hozzászólások során szót kapjunk. És hogyha bármilyen okból is, de úgy dönt, hogy nem ad nekünk szót, akkor nem az a legkevesebb, amit elvárhatunk öntől, hogy előre szóljon, hogy mi fog történni, hogy mire számíthatunk, hogy kapunk-e szót vagy sem a spontán hozzászólások során.